kérdése az új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról. Négy persze megadom jelentéstevő asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, erdőink és az erdő gazdálkodás nagyon jó együtt kell, hogy működjön a többi, erdőgazd, a többi gazdasági ággal, és fenntartható munkahelyeket teremt, 3,5 millió embert foglalkoztat, harmadik helyen van itt az élelmiszeripar és más iparágak után, és 30 ezer erdő van Európában, hozzájárul az európai gazdasághoz, és évente nő tulajdonképpen az erdőterületek mértéke, a fa tehát nagyon nagy jelentőséggel bír a vidéki területekre. A fenntartható erdőgazdálkodás több mint 16 millió erdő tulajdonos által folyik, ők készítik ezt el, és az európai erdők több mint 50 százaléka van magántulajdonban. Nagyon fontos célunk az, hogy az erdő és az erdő gazdálkodási ágazat az ökológiai szerepét továbbra is erősíthesse. A faanyag nagyon fontos Európában, és fontos, hogy fenntartható módon használjuk ki ezt az alapanyagot. Az alap kérdés az, hogy európai szinten mit tudunk jobban koordinálni. Az energia, a környezetvédelem és a gazdaságpolitika összefüggésben az erdőgazdálkodással, és itt az erdőgazdálkodást sokkal jobb pozícióba kell helyezni, hogy a tagállamok is jobban oda tudjanak figyelni, de figyelni kell arra, hogy a tagállamok kompetenciához tartozik ez, tehát semmiféleképpen nem lehet más további, további terhekkel terhelni ezt a, gaz, ezt a gazdasági ágazatot, és el kell nagyon konkrétan választani a Natura 2000-rel kapcsolatos tervektől. Fontos az is, hogy a lépcsőzetes kihasználással kapcsolatban ne legyenek jogszabályok, hanem csak a faanyag minél fenntartható kihasználását ösztönözzük európai szinten a fenntartható erdőgazdálkodás kell, hogy a minőségi, minőséget garantálja, és nagyon fontos, hogy ne mindenkire egyformán kötelező jellegű kötelezettségeket határozzunk meg, hanem a Forest Europe feltételeinek, illetve kritériumainak megfelelően egy megfelelő tanú, tanúsítás és fenntarthatósági körülményt teremtsünk. A, fontos az, hogy az erdő gazdálkodáshoz fenntartható módon viszonyuljunk, és így a környezetvédelemet is támogatjuk, támogassuk, és fontos, hogy az ezzel kapcsolatos képzések is meglegyenek, valamint a kutatás és a fejlesztés is, az új innovatív termékek kifejlesztése például a biogazdálkodás területén, valamint a klímaváltozás elleni harc és a természetvédelem területén fontos. Nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban se legyen túl bürokratikus, demokratikus az erdő stratégia megvalósítása, hanem hogy, az, hogy a befektetések megfelelőképpen olyan helyre kerüljenek, ahol azokra szüksége van, tehát az erdő, erdészeti állandó bizottság tanácsait kell ezzel kapcsolatban követni. A mezőgazdasági bizottságban dolgozó kollégáim segítségét nagyon köszönöm, és az MV, valamint az ITRE véleménye is nagyon sokkal hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Parlament most véleményt tudott alkotni az erdőgazdaságról és az ezzel kapcsolatos stratégiáról. Köszönöm szépen ezen kívül a mezőgazdasági bizottság titkárságának is a segítséget a jelentés elkészítéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, a spontán felszólalások következnek. Itt is túlságosan sokan kértek szót, és csak azokat fogom felszólítani, akik korábban még nem beszéltek. Noisle kollega kezdi. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány szót szólni az új erdőgazdálkodási stratégiáról. Helyes és fontos az, hogy a erdőgazdák nemzeti szinten marad. Nagyon fontos ez, hogy főként a határokon átnyúló területeken, viszont európai módon kell fellépni. Egyetetek Köztinger asszonya sok mindenben, az ökológia, gazdasági ez a szociális kérdések eh, együttes kezelése eh, nagyon fontos, akár csak a vidéki, illetve városi területek. Ugyanilyen fontos a teljes eh, területkezelése és Ez nagyon fontosak ezek a kérdések, de vannak még nyitott kérdések. Az is nagyon helyén való, hogy európai fenntarthatóság kritériumok legyenek, ha bár nő az erdőterület, vannak felhasználási határok, és ezért intelligens felhasználásra van szükség. Ezen kívül jó együttélésre van szükség, és én ezt szeretném elérni a következő időszakban. Köszönöm szépen Neuchel kollégának Csambacki kollega következik. Благодаря ви, господин председател. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. Az új erdőgazdálkodási stratégiát csak üdvözölni tudom és támogatni tudom, hiszen a rendszer szerű tervezés elengedhetetlen. európai szint mellett nemzeti szinten is prioritássá kell tenni az erdőgazdálkodási stratégiát, Persze lesznek eltérések a tagállamok között, mégis kell egy közös szabályrendszer a befektetések, beruházások terén, a hozzáadott értéknövelése terén. Tudjuk, hogy az erdőgazdálkodás komoly problémákkal küzd az én hazámban is. Az európai pénzeket is kihasználva illegális kitermelés folyik az illegálisan kitermelt fanyagot pedig az Európai Unión kívülre viszik, valamit tennünk kell annak érdekében, hogy több, több munkahelyet teremtsen ez az ágazat, nagyobb hozzáadott értéket. Köszönöm szépen, Csembácki kolléga, Müller kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Köztinger asszonynak ezt a saját kezdeményezésű jelentést. 28 kompromisszumot készített. Nagyon erős politikai üzenetet tudunk az erdő tulajdonosnak és az erdőgazdaságnak küldeni. Nekem, számomra az a legfontosabb, hogy a tulajdonosi jogokat erősítsük az erdő tulajdonosoknál, illetve hogy tartsuk meg ne legyen semmiféle kötelező erdőgazdálkodási terv, és ne, köte, ne tegyük kötelezővé a lépcsőzetes kihasználást, illetve hogy a Natura 2000-rel 2000-től hangsúlyosan különítsük el az erdőgazdálkodási terveket. Az erdőgazdálkodás az e, legjobb módja a az életminőség támogatásának a vidéki területeken. A klímavédelem és az erdőgazdálkodás csak önkéntes alapon fog legjobban működni, és kérem a bizottságot, hogy az er- erdészeti stratégiába építse be ezt a saját készeményezésű jelentést. Elnök, köszönöm szépen Müller kolléga, Kumpula Nátri kolléganője szó. Mikro. Arvoisa puhemies. Köszönöm szépen. Remélem, hogy eh, amiatt, hogy ilyen később beszélünk erről a témáról, nem fog ez a téma felhigulni. Finnországból érkeztem, ahol, ahol sokkal több védett erdő van, mint Belgium összességében. Örülök annak, hogy az erdőterületek növekednek, megújuló, energia, megújuló erőforrásról beszélünk, akkor egy időszakban, amikor nagyon érdekes azt, mit fogunk tenni majd a foszilis energiahordozók után. Mindenképpen egy megoldásra van szükség. Persze a tagállamok felelősek itt, de az Európai Bizottságnak is elő kell készíteni egy programot. Remélem, hogy a bizottság látja a biogazdaságban rejlő lehetőségeket, látja azt, hogy itt több munkahelyet lehet teremteni, és tudást lehet létrehozni ezen a területen. Remélem, hogy a bizottság nyitott lesz majd az Európai Parlament véleményével szemben. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. McIntyre kollega. Köszönöm, elnök úr. Köztinger asszonynak én is szeretnék köszönetet mondani az elkészített jelentésért. Úgy érzem, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás ellehetetleníti a, a, a jó szándékú, mégis túlságosan egyíró jellegű környezetvédelmi szabálytenger. Például az uniós ö, ö, a kitermelésre vonatkozó szabály, illetve rendelet, amely remélhetőleg átdolgozásra kerül annak érdekében, hogy a költségek csökkentsük az administratív tehet csökkentésével. Most a harmadik országbeli importok eh, vonatkozó szabályok, nos, egy, egy általános európai tiltásra és eh, megelőző intézkedésekre nincs szükség, hanem célzott intézkedésekkel tudjuk segíteni azt, hogy a származási országok belső ellenőrzése eh, javuljon, hogy az európai erdőtulajdonosokat ne hozzuk lehetetlen helyzetbe. Köszönöm szépen McIntyre kolléga, Brenner kollégának adom meg utolsóként a szót. Um, Köszönöm szépen. Megragadnám a lehetőséget arra, hogy az erdőgazdálkodás fontosságáról és a fák, a faanyag fontosságáról beszéljek. Három fő oka van ennek. Az egyik a klímaváltozás elleni harc, a másik a munkahelyteremtés, a harmadik pedig az egészségfejlesztés. fejlesztés a klímaváltozás elleni harc, ugye tudjuk, hogy a kibocsátott széndiokszid 10%-át Európai Uniós szinten az erdők nyelik el, hogyha az erdők területeket növelhetnénk, és én úgy gondolom, hogy lehet ezt, hiszen Írországban 2015-re már 10-ről 18-ra fog emelkedni az erdős területek százaléka. Hogyha ezt meg tudjuk tenni máshol is, akkor a klímaváltozás ellen is jobban tudunk harcolni. Nagyon sok új munkahely is tud teremtődni ezen a területen, nálunk például az északkeleti területen nagyon jók erre a lehetőségek. Végül pedig az erdőben végzett testmozgás az egészségre is jó hatással van. Klímaváltozás, munkahelyteremtés, egészség. Ezért tudjuk bebizonyítani, hogy az ember legjobb barátja nem a kutya, hanem a fák. Herr Kollege Brennan, die Köszönöm szépen ezzel lezárjuk a vitát, mégpedig úgy, hogy Hogan biztos utoljára még hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Bár későn van, de mégis örülök annak, hogy beszéltünk erről a fontos témáról. A bizottság eh, más kollégát képviselem, akik foglalkoznak az erdőgazdálkodás eh, végrehajtásával, Kanejte Biankovska kollégák, csak hogy néhányat említsek. Mindannyian szeretnének köszönetet mondani az Európai Parlament erdőgazdálkodási stratégiájáért, főként Köztinger asszonynak, az árnyékjelentéstevőknek is. Ugyanígy köszönetet szeretnének mondani. Örülünk annak, hogy az erdő stratégiát elfogadták az ENV, illetve az ITRESZ szakbizottságban is. Habár nincsen közös erdőpolitikánk az EU-ban, de hosszú idő óta már támogatjuk a fenntartható erdőgazdálkodást, és ügyelünk arra, hogy a tagállamok döntései megfeleljenek a szocialitásnak. Közös aggájaink, elvárásaink vannak. Az EU területének 40%-át teszik ki az erdők, nagyon fontosak ezért a gazdaság, a társadalom szempontjából, és számos politika kihat az erdőgazdálkodásra, az ipari, az mezőgazdasági politika, vagy a bio gazdálkodás. Nagyon fontos az erdőgazdálkodás a fenntartató erdőkezelés szempontjából. A politikai perspektíva szempontjából is szeretném hangsúlyozni azt, hogy az új erdő politika megfelel az Európai Bizottság elképzeléseinek, hiszen itt a növekedésről, munkahelyteremtésről van szó. Nem szabad elfelejteni azt, hogy az EU-ban az erdő gazdaságok nagy részét teszik ki a GDP-nek, és főként a vidéki területeken járnak hozzá a munkahelyteremtéshez. Nagyon különbözőek az erdők az EU területén, Finnországban például, hogy emlékeztessek arra, hogy a teljes export mint egy egynegyede a fa gazdálkodásból származik, de pontosan ezért az erdőpolitika célja az az, hogy ez az erőforrás továbbra is gazdasági előnyökkel járhasson, és meg tudjon felelni a klímaváltozásnak, illetve számos más fenyegetésnek a klímaváltozással is foglalkozni kell, hiszen az erre segíthetnek a klímaváltozás enyhítésében a biodiverzitás, és nagyon fontos, és a Natura 2000 területének fele erdőkhöz kötődik. A biomassa nagyon fontos megújuló energiaforrás, és ez kiteheti a megújuló energiaforrás mintegy felét Európában. ahogy mondtam, nagyon különbözőek az erdők Európában, Máltától Finnországig vagy Romániáig, és ezért nagyon fontos az arányosság, a jobb szabályozás, a szubszidiaritás elve az erdőgazdálkodás kapcsán. Hogyha megnézzük magát a stratégiát, akkor azt láthatjuk, hogy a keret létrehozása a legfontosabb, annak érdekében, hogy fenntartható erdőgazdaságot lehessen eh, létrehozni a stratégia holisztikus megközelítést alkalmaz, szociális-gazdasági előnyöket is magában foglal, és a teljes erdőgazdasági értékláncolatot magában ö, foglalja. Az Európai Bizottság a tagállamokkal a szereplőkkel együtt egy végrehajtási terve dolgoz ki az erdőgazdálkodási terv végrehajtásához, és itt majd megfelelő időpontok is meg lesznek szabva a végrehajtás szempontjából. Ezáltal növelni lehet a különböző bizottsági szolgáltatások munkájának szinergiáját, és ez segített majd abban is, hogy mérleget vonjunk. Az Európai Bizottság mindenképpen figyelembe fogja venni az Európai Parlament jelentését, akkor, amikor a több éves eh, végrehajtási tervről dönt az Európai Erdőgazdálkodási Stratégia kapcsolatban. Köszönöm szépen, biztos úr! Ezzel ezt